Employment Committee. A foglalkoztatási bizottság a hatodik napirendi ponttal dolgozik tovább. Ez egy módosítás, egy rendelet módosítás, egy delegált rendeletről van szó. Az Európai Szociális Alapról szóló rendeletről beszélünk ebben az összefüggésben Rendkívül fontos ez természetesen a mi szakbizottságunk számára. Bízom abban, hogy az Európai Bizottságot képviseli valaki a mai nap. Szukova asszony, a DG Employment, a foglalkoztatási főigazgatóság képviseletében. Jelen lesz örülök, hogy megvárta, még lehetőséget kap arra, hogy tájékoztasson bennünket a itt folyó eszmecseréről. Ön megkezdené a hozzászólását? Szukova asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen. Azért jöttem, hogy az első módosítást mutassam be egy felhatalmazáson alapuló rendelet esetében. Július 9-én terjesztették elő ezt a módosítást, és ez az Európai Szociális Alapra vonatkozó rendelet alapján az általány alapú egy egységköltségekkel foglalkozik, vagy egyösszegű általányokról bizonyos műveletekre a tagállamok fizetik ezt ki, és ezeket időnként megfelelő módon ki lehet igazítani a rendelet értelmében. Elmúlt év júliusában, mint mondtam, készült ez a tervezet. 2015. december 18-án készült el a parlament és a tanács megfelelő hozzászólásai után az idevágó szociális alapra vonatkozó rendelet értelmében itt egy egyszerűsített eljárásra szeretnénk a kifizetési sort, keríteni. Ez az audit csak a verifikációra, a helyben hagyásra vonatkozik a kifizetéseknél, és az eredményekre koncentrálna, nem az elszámoltathatóságra és az ellenőrzésekre. Az egyszerűsített egy megfelelő feladatos alapú rendelet részét képezik. Ezek az egyszerűsített és egyösszegű eljárások lehetővé teszik, hogy a tagállamok egyszerűsített eljárásban forduljanak az Európai Bizottsághoz Ez lehetővé teszi végül is, hogy a tagállamok a saját gyakorlatokat, elszámolási gyakorlatokat alkalmazzák. Ezért a felhatalmazáson alapuló rendelet lehetővé teszi, hogy előjáróban megállapodjanak a tagállammal, a, a, amelyek részesei ennek a rendeletnek, és automatikusan évente cseréljenek egy utólagos verifikáció nélkül Ilyen értelemben a 14. cikk első bekezdése lehetővé teszi, hogy elfogadjunk az Európai Szociális Alapra nézve egy ilyen rendeletet és ezt időnként módosítsuk. A delegált rendeletet elmúlt évben fogadtuk el, fogadták el. A rendelet lényegi részét, érdemi részét nem érinteni. Itt a hatály szerepel, definíciók szerepelnek benne, az összegek és a kiigazítás lehetőségei ahogyan ezt az elmúlt évben elfogadtuk. A mellékletek azok, amelyek kiigazításra kerültek, mert a tagállamok ilyen kérdése fordultak felénk egyszerűsített költségeljárásokat, költségopciókat szeretnének alkalmazni. Így szeretnék lehetővé teszi, hogy utólagosan állapítsák meg ezeket. Most Svédországról volt szó, most pedig egy mellékletet javaslunk, amely Belgiumra egy operatív program esetében és Cseh köztársaság programjára, egy nemzeti programjára vonatkozik. Mint már elmondtam, nincsenek a közrendelkező részben módosítások, a cikkekben nincsenek módosítások, hogy úgy mondjam egy Cseh köztársasággal és Belgiummal együttműködtünk a mellékletek kidolgozásában. Pillanatnyilag igen intenzíven dolgozunk Olaszországgal, Máltával, Németországgal, Szlovákiával és Hollandiával, hogy jövőbeli módosításokat készítsünk el a felhatalmazás alapú rendelet esetében. E, lehet, hogy ősszel ezért egy újabb módosítással állunk önök elő, néhány további tagállam bevonásával Röviden szeretném bemutatni azt, hogy a mellékletnek mi a tartalma. Először Csehköztársaság esetében öt egyösszegű általánról beszélünk, ezeket alapítottuk meg. Ez a gyermek ellátással kapcsolatos költségnövelésekről van szó, kifizetésekről van szó. Itt a munkaerőpiaci alkalmazkodás is szóba kerül, még egyébként ezeknek az operatív lépéseknek a fedezete megfelelő helyen szerepel. Vonatkozik egyébként a folyamatban lévő költségekre, a képzettségi szintek javítására és 160 millió koronáról beszélünk. Az elemzés, a tárgyalások során, amiket itt Cseh Köztársaság és Bizottság készített, itt a kalkulációkkal foglalkoztunk, hogy hogy tudjuk megállapítani ezeket az általány költségeket, aztán itt történelmi és statisztikai adatokból indultunk ki, ezért időnként ez a dolog egy kicsit elhúzódott. Most nem kívánok a részletekre kitérni, látni fogják itt az öt különböző költséget, 1,6 millióról beszélünk az egységköltségeknél új standardek kialakításánál megint csak 1,6 millió, aztán a emberek alkalmazása gyermek nevelő intézetekben 152 millió koronáról beszélünk, és, és a megfelelő személyek átképzésére is sort kell keríteni 1,8 millió, és a itt egy hiba van, nem euróról beszélünk, hanem 66 koronáról beszélünk gyermekenként 6 hónapra, amit lehetővé teszünk. Belgium esetében két típusú költségről beszélünk. Ezek az egységköltségek a munkahelyi képzéssel foglalkoznak, tehát a munkahelyen a gyakorlati képzésről beszélünk E, itt egy általánosabb képzés is szóba kerül a második pontban, egy átfogóbb képzés. Itt közfoglalkoztatás Flandria esetében, ami érintve van, ezek az egységköltségek csak a Flamand operatív programba vonatkoznának. Az egységköltségeket csak akkor fizetik ki, ha sikeres eredménnyel zárul, vagyis a résztvevő személy tényleg három hónapon belül munkát talál, az átképzés után egyébként kiigazítást nem tervez Belgium a költségeket tekintve, vagy az összegeket tekintve, és aztán van itt az egyedi céges szintű képzés, amiről még beszélünk, itt a közfoglalkozás keretében kerül finanszírozás lesz, tehát a a munkahelyi gyakorlati képzés együtt jár egyébként egy munkavállalási szerződéssel is a cégtől. Ezer több mint több mint ezer euróról beszélünk, hogyha megszervezünk, akkor egy ilyen képzést, egy hosszabb folyamat lesz ez. Először meg kell állapítani, ki kell jelölni, azonosítani kell a személyeket, megfelelő profilokat kell kialakítani, milyen szakképzéseket kaphatnak ezek a személyek, és ezt követően segítünk nekik munkahelyet találni. Vagyis az összeg esetén 1400 66 euró személyenként, amit kifizetünk. A flandriai program 100 milliós összeget jelent az egyszerűsített um, általány elszámolásban. Amennyiben kérdésük van, szívesen válaszolok. Thank you. Köszönöm szépen a tájékoztatást. Szót adok. Sártyé asszony parancsolja. Merci. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a bizottság bemutatását. Úgy érzem, hogy világosan mutatták be ezt a munkaprogramot a delegált jogi aktusokkal kapcsolatban az Európai Szociális Alapnál. Teljes mértékben egyetértek mindazzal, amit a bizottságtól hallottunk ma délután, hiszen itt egyszerűsítésről van szó, másrészt pedig az elért eredmények megerősítéséről. Itt az operatív szakaszban vagyunk, és a rendelet eh, eh, értelme ez, az Európai Szociális Alapnak hatékonynak kell lennie, tehát minden, mindaz, amit a hatékonyság érdekében teszünk, azt támogatni tudjuk, és köszönjük szépen ezeket a módosításokat. Ezzel is javítani szeretnénk a szociális alapot. Csak nagyon röviden, azért, hogy mindenki számára világos és érthető legyen, nagyon jó dolog bemutatni a módosításokat, például amikor a Csehköztársaság projektjéről van szó, viszont jobb lenne, hogyha ezt Euróban is látnánk, úgymond, hiszen ezt nem tudjuk, hogy mindez eh, mit jelenthet eh, pénzügyi szempontból. Tehát így sokkal jobban érthetnénk azt, mindezt, hogyha a bizottság eh, reagálna erre a kérésünkre. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen. Valóban parancsoljon. Egyetértek Sátjé kolléganővel. Igen, és jól lenne Euróban megkapni a számokat. Amikor megnéztem a számokat, 56 korona gyermekenként, ez két euró, ennyiről beszélünk. Hogyha megkaphatnám Euróban a számokat, akkor tényleg mélegelni tudnánk. Megkaphatjuk egyébként az előadást majd adott esetben, és akkor alaposabban elemezni tudjuk. Nagyon sok információ van benne hasznos, de jó lenne, ha el tudnám még olvasni ezt a prezentációt. Köszönöm a bizottságnak. Felteszem a kérdést, megkapjuk-e euróban ezt az információt? Adott esetben a előadásának a többi részét is. Nincs konkrét, hát, ha 56 korona, hát nagyjából két korona lehet, nem ismer a pontos átváltási árfolyamat. Ez a tárgyalások ilyen alapon folytak, és a tagállamokkal egyeztettünk a delegált jogszabály, hogy az egységköltséget tartalmazza, és mennyit, és euróban is kifejezhető, de maga a jogszabály a tagállam pénznemében tartalmaz összegeket, mert a kifizetés is ugyanabban a pénznemben történik. Jó, fülünk, egy frissített adatot majd elküldünk önöknek azzal a kiegészítéssel, hogy az euróban mennyi, és egy következő melléklet módosításnál, hogyha nem euróval fizető tagállamban van szó, akkor mi ezért egy eurós kalkulációt is készítünk. Igen, az egyszerűsítésről szól ez a dolog. Kevesebb időt kívánunk ellenőrzésre fordítani, kevesebbet akarunk hiba megtalálással, hiba kereséssel foglalkozni, így a az megfelelő szervezet azt tudja megnézni, milyen eredmény született, és akkor fizetnek, hogyha megvan a szükséges eredmény. Ez az egyszerűsített eljárás lényege. Ezért van már egyébként öt tagállam újabban is, akikkel tárgyalunk aktívan, és szerintem több tagállam is csatlakozni fog még. Szeretjük az egyszerűsítést, de hogyha euróban megkapnánk, mi értjük természetesen azok után euróban, hogy mi is történik, milyen szinten mozog ez az összeg. Politikusként ez egy fontos dolog. Köszönöm a hasznos tájékoztatót, és tényleg elkötelezettek vagyunk az alap iránt, és a lehető legjobb módon kívánjuk felhasználni a módosítók határidejeit a szakbizottságban. április 22 és a parlament és a tanács esetében, hogy kifogással éljenek, május 18-a tovább lépünk a következő napi rendi pontra. Ezúttal az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról van szó. Én leszek az, aki szót ad most Hárkin asszonynak. Parancsoljon! Thank you, Chair. Um... Köszönöm szépen. Ez a jelentés, amely az EGF-fel foglalkozik annak a hatásával, a hozzáadott értékből, az eredeti rendeletből indul ki a különböző reformokat is vizsgálja, 2014-ben volt az utolsó. A tervezett elkészítésekor egy sor dokumentumot megnéztem, a számbevőszéki jelentést is megnéztem, a bizottság jelentéseit, az utólagos értékeléseket az EGF kapcsán a parlament is készített állásfoglalásokat, a megfelelő munkacsoport készítette ezeket, és az Európai Parlament Kutatóközpontja Kutatószolgálata is egy, készített egy jelentést. Ennek egy tervezete van meg, és ez egy kiváló dokumentum, ezt nagyon jól tudtam használni. Ez a részleteket, ha valaki érdeklődik ez iránt, szívesen elmondom itt megnéztük igen az utólagos értékeléseket is. Amit igyekeztem a jelentés tervezetben megtenni, az az, hogy bizonyos módosításokra felhívom a figyelmet, az intervenciós kritériumokon. 1500 500-ra csökken a, külön, a különböző időkeretekben. Ez 24 hónap van róla a módosítás is megtörtént 15-ről 50-re növekszik, aztán megint 15-re alakult, 500 milliót, 150 millióra csökkentették, azért ez egy komoly változtatás, és hát a menetrend is megváltozott, adott, hogyha párhuzamosság merül fel, akkor meg kell nézni, hogy mit tudunk tenni, az, és milyen változások voltak a különböző reformok kapcsán a rendeletben. Egy né, nem akarok a részletekbe belemenni, hogy mi történik valójában. Kíváncsian várom a kollégák hozzászólásait majd csak egy néhány pontot vetnék fel, hogy felhívjam a figyelmet arra, mi is történt. Nem kell mindenkinek a részletekbe menni. Az egyik pont, amire felhívnám a figyelmet, az, F, ez EGF akkor alkalmazható, hogy a munkahelyek szűnnek meg, például különböző kereskedelmi stratégiák miatt, stb. De én azt kell, hogy mondjam, Malmström asszony, hogyha kértek ilyet, mondjuk a kereskedő megállapodások, tárgyalások kapcsán, akkor eh, súlyos munkahelyvesztés esetén reagáltak, tehát eh, hivatkozott ilyenkor az EGF-re, hogy ezt alkalmazni lehet. Kétharmados csökkentés volt a büdzsében egyébként, eh, és azt látjuk, hogy számos területen, számos régióban merül fel a szüksége annak, hogy ezt alkalmazzak itt nem mondhatjuk, hogy ez minden esetben indokoltat a módosítás, de megtörtént. Ha megnézzük valójában, hogy mi volt itt, és egyébként felhívták a figyelmemet a, a, a Parmetálra készített kiváló kutatási dokumentumban rámutatnak arra, hogy a bizottság különböző esetekben több mint 100%-os arányt eh, alkalmazott, tehát az érintett régiókban 100-110%-ot alkalmaznak, és ez kicsit félrevezetővé teszi az adatokat. Azt hiszem, ezt meg kéne beszélnünk. Hogyha nem 100%-ról beszélünk, akkor eh, hogyan kezeljük a számokat? hogy is mondjam, hogyha a tagállam kér egy ilyen 500-as eh, anyagot, és és más vállalatok adott esetben 520-ra jutottak, akkor ez magasabb összeg, akkor 100% fölé mentek, de ez ha itt ezt meg kell vizsgálnunk, hogy az adatokat hogyan kezeljük. Nagyon fontos, hogy lássuk, hogy pozitív eredmények születtek az EGF esetében is, az újrafoglalkoztatás esetében de a pszichológiai előnyökkel is jár ez. A motiváció, az önbecsülés nagyon fontos. Itt láthatjuk, hogy azok nevében, akik az előnyeit érezték ennek az EGF-nek, azok mindenképpen pozitívan nyilatkoznak róla, és emiatt érdemes ezt megtenni. A végrehajtás nagyon fontos, hogy milyen rátákat érünk el itt 3 eh, százalék és 110 százalék között mozog átlagosan 55 százalékról beszélünk. Ez az egyik eh, ok, eh, amit egyébként a számbevőszék is felvetett, nagy a szórás. Úgy gondolom, hogy az egyik ügy, ami ténylegesen megváltozott a számbevőszék jelentése óta az az, hogy a tagállamok igyekeznek az EGF-t azonnal igénybe venni, azonnal jelentkeznek a bizottsághoz. A korábbi években nem reagáltak ilyen gyorsan. Ez azt jelenti, hogy három-hat hónapig vártak a munkavállalók, vagy még hosszabb ideig is, mielőtt az érintett tagállam igénybe vette az EGF-et. Tehát látjuk, itt vannak lehetőségek itt időnként új munkahelyet kerestek, vagy átálltak egy szakképzést az érintett munkavállalók, tehát nem volt nagyon gyors a végletes mert az itt ilyen arányokat régebben nem lehetett volna elérni gyakran, hogyha későn reagáltak. Egyébként a számvevőszék igen kritikusan nyilatkozott arról, hogy kvantitatív reintegrációs célokat nem határoztak meg a tagállamok, ez nyilván jogos, de azt gondolom, hogyha megnézzük a részleteket bizonyos jelentésekben, akkor azt látjuk, hogy azok az adatok, amelyeket megkapunk, igazából nem alkalmasak arra, hogy mérjük a hatékonyságát az intézkedéseknek. Ugye az adatok, amelyeket a tagállamoktól kapunk, nem mondanak eleget, de legalább arra lenne szükség, hogy egy kicsit világosabban lássuk, mi is történik a reintegrációval a számvevőszék megkérni a tagállamokat, hogy bontsák fel az adatokat jobban, hogy lássuk, mi történik szakképzés, munkahelyi keresés, mentorozás, stb. Tehát különböző általányokat fizetnek ki, különböző típusokat, és hogy milyen hatásokkal jártak ezek, ezekre jobban ki kéne térni. Ezt várnánk el a tagállamoktól, akkor ezeket jobban meg lehetne vizsgálni és akkor jobban látnánk, hogy mikor születik jó eredmény, és mikor nem. Egyébként pedig a tagállamoknak differenciálnunk kell az ESF és az EGF között. Egy jó dolog, amit felvetettek, még jó eredmény, időközi vizsgálatokra, felülvizsgálatokra is szükség lehet, az új EGF-ek e, e, e, esetben jobb kapcsolatot kéne kialakítani a korábbi az EGF-ekhez, mert ebben az esetben a hibákból tanulni tudnánk, de persze a sikerekből is. Egy néhány záró megjegyzés. Amióta megértem a tervezetemet, azóta beszéltem érintettekkel, üléseken, találkozókon is részt vettem, és a kollégák is reagáltak, csak nagyon röviden mondom el, hogy mit hallottam. Világosra vált számomra, hogy lényeges különbség van az EGF központi ö, szerepe az elbocsátott munkások esetében és az általános szerepe között. Itt különböző ö, perspektívával indulunk ki, ezt látnunk kell. A, az EGF működése és értékelése, ez két külön terület, ezt világosá is tettem egyébként. A másik pedig, hogy akikkel beszéltem, azok visszajelzést adtak nekem arról, hogy az EGF-en belül a, meg kell vizsgálni, hogy mire is van valójában szükség. Meg kell nézni más szereplőket is, akik részt vesznek ebben, igyekeznek fiatal embereket is bevonni az EGF-be. Ez azt jelenti, hogy helyi csoportok is vannak, helyi szereplők is vannak, akik igen aktívan dolgoznak ezen a területen, és a, a, az elbocsátott munkásokat ugyanúgy kezelhetjük, mint a többieket. Azt gondolom, hogy ez fontos. Aztán az egyik fontos dolog, ami piros vonalként húzódott, az a 35% volt a támogatásokban. Azt gondolom, hogy a jelentés ebben tényleg rámutattam arra, hogy ezt még egyszer meg kell néznünk. El kell, hogy mondjam, hogy akikkel én beszéltettem az érintettek közül, azok azt mondták, ezt ne változtassuk meg. De kíváncsian várom a kollégákat, és mindjárt a végére érek. A 14-es cikk egy fontos, ez egy derogáció az intervenciós kritériumok esetében egy sor kommentárral találkoztam itt, és más szakbizottságokkal is beszéltem kollégákkal. Itt a számok csökkentését többen említették. Ezt a javaslatot szeretném továbbadni, de véleményem szerint fontos az is, hogy megnézzük azokat a lehetőségeket, amelyeket már tartalmaz a rendelet, például, például az EGF alkalmazások, amióta hatályba lépett, az új rendelet 30-50 ezek közül, és majdnem 15%-ük mint, kevesebb, mint 500 as számot tartalmazott. Mondok egy országot, Belgium. Nagyon érdekes látni az egy 5111 munkavállaló volt egy alkalmazásnál, 939 és 257-es számot is alkalmaznak, a, ilyenekkel is találkozunk. Vagyis a rugalmasság adott nyilvánvalóan a rendeleten belül nagyon különböző típusú munkanélküliséget tud kezelni, vagy elbocsátási számokat tud kezelni, és amit tartalmaz a kutatóközpont a parlament részéről a kis és középvállalatok az ott dolgozó munkavállalók igazából nem megfelelően részesülnek az EGF előnyeiből. És e, itt javaslatot tettem arra, és remélem ebben támogatni fognak majd, hogyha a tagállamok e, jelentkeznek egy ilyenre, és alkalmaztak egy ilyet, e, különböző, természetesen nagyon különböző ágazatok is vannak, ahol különböző szabályok vonatkoznak, és bizonyos mintákat kidolgozhatna a bizottság, mert így egy, több munkát kell belefektetni, ezt nem tesszük meg. És a kis és középvállalatok hátrányba kerülnek, hogyha nem figyelünk jobban oda rájuk. Azt gondolom, hogy az intervenciós kritériumokat csökkentjük adott esetben, vagy jó javaslatokat készítünk arra, hogy mi történjen. Végül pedig ami a követelményeket illeti, az alkalmazás követelményeit, azt gondolom, azt gondolom, hogy újra is újra hallunk a, a bürokráciáról, a követelményeknél. Egy példát szeretnék elmondani. Kaptam egy e-mailt egy vállalattól, egy állami vállalatról van szó, például és Írország esetében, és őt szakképzést biztosítanak. Ők azt mondták nekem, hogy auditorokat lehetne alkalmazni, akik vizsgálatokat folytatnak, és négyszer érkeztek, hogy ugyanazok, ugyanazokat a tranzakciókat végezzék el, stb. Vagy azokat az ellenőrzéseket. Különböző szinteken, különböző felelősségek vannak az auditingra, az ellenőrzésre, és azt gondolom, hogy a verifikációnak egy adott szintjét meg kéne állapítani és valakinek rá kéne látni az egész folyamatot Nem kéne külön-külön vizsgálgatni, tehát ez párhuzamosságokhoz vezet, és kíváncsian várom, hogy más kollégák is hallottak -e ilyenről. Ami, okay. Azt gondolom, hogy egyenlőre ennyit is kíváncsian várom a kollégákat. Thank you, I'll give... Köszönöm szépen. Sogor Csabának adom meg a szót, aki néppárti árnyék jelentés többő parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem könnyű de minden tőlem tehetőt megteszek. Az új rendelet már nagyon sok kritikát kapott a korábbi programonálási időszakban is és egy teljesen új rendelkezést vezetett be. Meg kell néznünk majd azt, hogy a tagországok a korábbi programozási időszak alatt jutott tapasztalataikra támaszkodhatnak-e. Köszönöm. A jelentés tervezet nagyon áttekintő, nagyon széleskörű áttekintést ad erről a témáról, illetve foglalkozik a korábban kapott kritikával, és megpróbálja az alap jobb felhasználását biztosítani. A jobb beláthatóság nagyon fontos a politikák kialakításainál az Európai Unió munkaerőpiacán, és jelenleg tulajdonképpen intervenciós alapként eh, használják. Módosítókat fogok benyújtani, csatlakozom a jelentéstevőhez, és további támogatást kérek majd a kkv a szabott külön intézkedésekkel. A 8.d cikkben nagyon fontos a többi szereplőt is beazonosítani, és nagyon fontos, hogy a különböző gazdasági ágazatokban ez szintén megvalósuljon, ne csak az építő ágazatban, és gyártásban. Ami pedig a pozitív pontokat illeti, a források felhasználását illetően, nagyon fontos, hogy az önfoglalkoztatási arány is növekedjen. Köszönöm. Thank you. As I'm shadow for the S&D group, I'll say... Köszönöm. Én is szeretnék néhány szót szólni a szocialista frakció nevében. Egy új helyzetben vagyunk. Harkin asszony jelentésével, ez egy nagyon jó jelentés volt, és azt gondolom, hogy jó alapját képezheti a további vitáknak is. Amikor az EGF találkozóin ott vagyunk, akkor ezekre a témákról tudunk egyeztetni, és azt látjuk, hogy azok a pontok, amik a napi rendünkön szerepelnek, kereskedelmi politikák hatásának köszönhető. Ez pedig nagyon fontos, és azt gondolom, hogy ez ahhoz kell, hogy vezessen, hogy meg kell próbálnunk olyan rendszereket, megállapodásokat találni, amelyek nem jelentik feltétlenül azt, hogy egyik kezünkkel adunk, másikkal viszont el is veszünk, és túl sok bürokráciát teremtünk a két folyamat között. A bizottságnak jobban kell e, teljesítenie a kereskedelmi megállapodásokkal kapcsolatban megfelelő hatástanulmányokat kell, hogy készítessen, azért, hogy megfelelő döntések születhessenek, és ez egy kulcsfontosságú kiinduló pont. És fontos megemlíteni az EU minőségi keretét, az ástruktúrálás változások előterében. Ebben az évben erről a keretről is beszélni fogunk, illetve megvalósításáról. Az EGF-fel kapcsolatban több pályázat érkezett be, de úgy tűnik, hogy a keret nem elégséges. Azt gondolom, hogy ez egy olyan pont, amely hasznos lehet, de lehet, hogy Harkin asszony a jelentéstevő úgymond jobb javaslattal tud előállni, de mindenről beszélhetünk, és lehet, hogy elkezdett az ideje annak, hogy egy jogi keretet kérjünk az átstruktúrálás miatt, a meglévő keret eh, kiegészítéseként. Tehát ez is egy olyan pont, amit eh, még értékelhetünk, amelyről vitázhatunk. És úgy érzem, hogy szorosabban meg kell vizsgálnunk azt, hogy hogyan értékelik az LGF e hatásait, illetve hogyan módosítják ezt azért, hogy megfelelően értékelni lehessen az EGF hatását. Miért kell kibővíteni az EGF kereteit? Ehhez biztosnak kell lennünk abban, hogy megfelelő hatást válthatunk ki. Külső értékeléseket kértünk a, korábbi időszakban, és ezekre továbbra is szükség van. Mint ahogy elkezdtem mondani, a probléma az, hogy az egyik kezünkkel elveszünk, a másikkal adunk, és az EGF üléseken is volt mindenről már a vita, illetve az arról is, hogy mik a felelősségek, mik a lehetőségek, a rendszeren belül, a kereskedelemmel foglalkozók esetében, és mi vezethet el bennünket oda, és erről is szólt már a vitákon, hogy az EGF hozzáférhetőbb legyen a kkv számára, illetve hogy a multi cégek rossz célokra használják ezt fel, és visszaéljenek vele. Azt gondolom, hogy ez is hasznos lehet, és nyilván provokatív a kérdés, ezt eh, pedig tovább vihetjük a további munkánk során. Köszönöm szépen. Most pedig McIntyre asszonynak adok szót, ő is árnyék jelentéstevője a témának. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én az ECR árnyék eh, jelentéstevője nevében szeretnék hozzászólni a vitához. Marian érti, hogy miért nem lehet most itt, és elnézést is kér ezért. Mindketten köszönetet szeretnénk mondani Marian Harkinnak a jelentéséért. Úgy érezzük, hogy ez tényszerű, kiegyenlített jelentés. Az ECR üdvözli a lehetőséget a foglalkoztatási szakbizottságon belül, örülünk a jelentésnek, és úgy érezzük, hogy nagyon fontos az, hogy az összes EU-s kiadás, beleértve az EGF kiadásait, ezt szoros figyelemmel ellenőrizzük, és megnézzük azt, hogy mire költik a pénzeket. Az ECR számos aggája rendelkezik, ami a hatékonyságot és az EGF hozzáadott EGF e által hozzáadott értéket illeti. Néhány általános megjegyzést szeretnék tenni. Nem szeretnénk azt, hogyha az EGF-et arra használnánk, amely a nemzeti megközelítéseket támogatja, és azt sem szeretnénk, hogyha olyan esetekben használnánk fel az egf amikor a tavaszok elmulasztották a feladatokat, tehát a 18-as bekezdésben benne van az EGF-hez beadott pályázatok egy része jó, és összhangban áll a rendelettel, viszont nemrégiben voltak olyan pályázatok, amelyek igen sok aggályt váltattak ki, például az Air France ügye, amikor a pályázat tulajdonképpen piac torzított támogatásra kért összegeket, és a C&E felmúló bekezdések ezt szigorúan tiltják. Ami a rendelet hatájának kibővítését illeti, szintén vannak aggájaink. Úgy érezzük, hogy aggályos az, hogyha a az önálló foglalkoztatottakra is kiterjesztjük az EGF-et, és ezzel túlságosan szétdarabolnánk a támogatást, még a legjobb szándékok mellett is csökkenne így az alap hatékonysága. Viszont ezzel nem azt akarom mondani, hogy az ECR támogatná azt, hogyha az EGF költségvetése megnőne, hogyha növelnénk a költségvetését, viszont örülnénk annak, ha megvizsgálhatnánk, hogyan lehetne célzottabban használni az alapot, annak érdekében, hogy hatékonyabban költsünk el kevesebb pénzt az EGF hatájának bővítésre vonatkozó javaslatok um, szintén aggályokat uh, vetnek fel az EU kereskedelmi megállapodásai kapcsán. 2013-ban a számbevőszék számos megjegyzést fogalmazott meg, amelyeket az új rendelet figyelembe vett, de vannak más olyan aggályok, megjegyzések, amelyek továbbra is fennállnak. Például az EGF intézkedésein közül nagyon sok intézkedés az Európai Szociális Alap esetében is befogadható. És a tagországok inkább a szociális alapot használták. Tehát meg kell néznünk azt, hogy mi történik akkor, hogy az EGF céljait az Európai Szociális Alapba vagy regionális fejlesztési alapba integráljuk, és ez a jelentés, jelentésnek a harmadik cikke foglalkozik ezzel. Számvevőszik megjegyezte azt is, hogy a meglévő adatok nem hatékonyak az intézkedések hatékonyságának megvizsgálásához, és ez szintén kérdéseket vet fel a bizonyíték alapú politikai döntéshozatal kapcsán is. A számvevőszéki jelentés 2013-ban, amikor elkészült, akkor az új rendelettel kapcsolatos első folyamatban voltak 2014-2020-as időszakra nézve. Meg kell néznünk azt, hogy hogyan tudnának a társadalmalkotók szorosabban együttműködni a számövőszékkel, annak érdekében, hogy a politikai politikák kialakítását több bizonyítékkal gazdagítsuk. Köszönöm szépen a Marian Harkin értékes munkáját, és várjuk a további konstruktív együttműködést az elkövetkezendő hetekben. Köszönöm. Thank you. Köszönjük szépen. Lynn Boylan kap szót. Okay, please, the floor is yours. Tessék, parancsoljam. Elnézést, nem volt itt a névtáblám. Én is meg szeretném köszönni az előadónak a munkáját, a jelentéstervezetet, és a kollégáimmal egyetértésben üdvözlöm azt a tényt, hogy felszólítják a bizottságot, hogy az EU munkaerőpiac kereskedelmi politikai hatásait is vizsgálja meg, Hát az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak épp ez a célja. A bizottságnak nem csak jobban kell előrejelezni a hatásokat, hanem a kereskedelmi stratégia középpontjába kell állítani a munkahelyeket, például a TTIP tárgyalások során is. Az EGF alkalmazásából sok tanulságot szereztünk Írországban. Az EGF alkalmazása például abban problémás, hogy több millió erőt nem lehetett lehívni. Egyszerűen nem lehetett jól alkalmazni a forrásokat. Dublin városában 4 millió eurót valamilyen technikai hívából nem lehetett lehívni, illetve ha szeptemberig nem küldték el, akkor ezt vissza kell fizetni. Úgyhogy a reformok közül éppen az a legfontosabb talán, amely az egész eljárás átláthatóvá tételére tesz javaslatot, és segít a fiatalok nem formális oktatásában való részvételében sem. És azzal is egyetértek az előadóval, hogy az országokon belül fontos megosztani a tapasztalatokat. Így egyik szereplő okolhat a másiktól. A középidős beszámolás az Európai Bizottságnak kötelezővé tendő, ezzel egyetértek, és a részletes költségek, illetve a költségek megtervezéséről is teljesen átlátható eljárást kell biztosítani. Ami pedig az igényeket illeti, elengedhetetlen, hogy a NICS, tehát a NIC-et illeti elengedhetetlen, hogy az eszközöket alkalmazzuk. A NICS részvételt meg kell vizsgálni. Egyetértek az előadóval abban is, hogy az közösségi és az önkéntes ágazatot is érdemes bevonni az igények, a nédek, az igények meghatározásában. Gyakran nem az állami vagy az önkormányzati szereplők tudják meghatározni a legjobban az igényeket, hanem tényleg a helyi szereplők, őket érdemes bevonni, velük valahogyan egyeztetni. Írországban, ahogyan az előadő kihangsúlyoztam, a probléma abból rejlik, hogy gyakran későn kérvényeznek, Azaz éppen Írországban ebből nincsen probléma, más országokban van, de hát ez az árnyék jelentős jelentéstevők vitáján majd megoldjuk. Aztán vannak a több éves képzési kurzusok. Egész addig, amíg a képző tanfolyam kezdő időszaka program keretén belül van, nincsen probléma. Beszéltem sokakkal, akik három éves kurzusban vesznek részt, eh, de csak két éves finanszírozást kapnak az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból. Összefoglalva tehát köszönöm az előadónak a munkáját, és örömmel dolgozom majd vele és a többi árnyés jelentéstevővel együtt, annak érdekében, hogy az EGF eh, hasznát maximalizáljuk. Köszönöm, Mónika nem nincs itt. de Jean Lambert itt van. Köszönöm szépen. Én is helyettesítem Monika Valnárt, aki nem tudott már eljönni. De jegyzeteivel látott el. Én is az ő nevében köszönöm Marian Harkinnak az átfogó bevezetőt. Most már körből tudom, hogy mit, mit fogok felolvasni. Általában az ember nem érti, de most ugye értem, mert olyan jó volt a bevezető. Mi, frakciunk a jelentéstervezetben foglaltak legtöbbét tudjuk támogatni, ám ami a juttatásokat illeti, illeti e tekintetben még vitára számíthatunk. Úgy gondolom, hogy a 35%-os küszöbet érdemes volna csökkenteni, mondja mi árnyék jelentéstevünk. Gondolom az ő nevében tehát. Úgy is gondoljuk, hogy azt is biztosítani kell, hogy az EGF által biztosított eszközökkel ne helyettesítsük az aktív munkaerőpiaci vagy passzív szociális hálót működtető intézkedéseket. Ne váltsuk ki a tagállamok kötelezettségeit, és ez talán érdemes volna a 7.2b pontban egy picit jobban megfogalmazni, jelesül, hogy a cégek, illetve a tagállamok által elvégzendő feladatokat ne az EGF forrásaiból finanszírozzuk. Aztán még a saját véleményemet is elmondhatom. A kis és középvállalkozások kérdéséről biztos szó lesz még az árnyék jelentéstevő küldésén. Persze, a beszállítói lánc megfelelési igényeit figyelembe kell venni. Egyszerűen az egész vertikumot, a beszállítási láncot figyelembe kell venni. És az auditálás, a könyvvizsgálásról mondottakkal is egyetértek hatékony auditra van szükségünk, figyelembe véve azt a tényt, hogy nagyon sok auditot végeznek el, és mégsem elég hatékony ez. Tehát itt érdemes volna egyszerűsíteni és egyben hatékonyá tenni ezeket a könyvvizsgálatokat, hogy nem mondjuk auditokat. Biztos vagyok benne, hogy kollégám örömmel dolgozik majd együtt az előadóval és az árnyék előadókkal. Köszönöm. Köszönöm, Laura Adjel. Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is én is köszönöm Árkin kollégának a kitűnő dokumentumot, amelyel kapcsolatban van egy eh, két típusú észrevételem. Vannak technikai természetű és másrészt politikai észrevételeim. Először is. Azt hiszem, hogy ez világos, hogy a bizottság és a tagállamok nem biztosítottak kvantitatív eszköket, illetve nem segítettek elérni a kvantitatív célokat a munkavállalók munkába juttatása tekintetében, és ebből félreértés jött létre. Egyrészt az Európai Szociális Alapeszközei, valamint az EGF eszközei nem elég világosan kerülnek elkülönítésre, és így a kimutatások sem elég átláthatóak. Ezért szükség volna arra, hogy ezt a szem, ezeket a szempontokat elkülönítve ellenítsük. Aztán üdvözöljük azt, hogy a, a bizottság azt mondja, hogy a munka világába visszavezetés aránya 50%-os, és ez kielégítő. Ám, hogyha figyelembe vesszük, hogy a azt sem tudjuk, hogy eh, a munka világába visszavezetett munkavállalók közül hányat támogattak az EGF-ből, hányat a szociális alapból, az ESF-ből. További kérdés. Hogyan értékeljük tehát a fellépések hatékonyságát? És hogyan eh, és miért, eh, hogyan szorulnak ki a kis vállalkozások a programból? Én egy olyan országból jövök, ahol a munkavállalók EGF-hez, tehát globalizációs alaphoz való hozzáférése akadályozott. A kis cégek munkavállalói egyszerre nem férnek hozzá a globalizációs alapeszközeihez, lehet, hogy a szociális alapeszközeihez, igen. Összességében egységesíteni kell ezt az egyes tagállamok között, és azt szeretném, hogy megértsék, hogy én bizony azon munkavállalók érdekében szólalok fel, akiknek nincs esélyük, hogy az EGF eszközeit felhasználják. A számvevőszék 41 eh, hétben határozta meg az átlag EGF eh, e eh, pénzeszköz felhasználás, de úgy gondolom, hogy nem lehet egyedül a regionális szervekre vagy az Európai Szociális Alapra biztosítani a megoldást. Keressük tehát azokat a megoldásokat, amelyek hatékonyak. Gondoljunk mondjuk egy 50 éves munkavállalóra, aki elveszíti a munkáját. Nem várhatjuk el tőle, hogy most átképezze magát mivé képezze magát. Miközben ezek pedig jól képzett családapok, családapák, mármint jól képzett munkavállalók is egyben családapák, de bezárt a cégük, és akkor most adhok milyen képzést adjunk nekik. Olyan ö, támogatásra van szükség, amely legalább a képzésüket és a képzésük idén ő magukat is támogatni tudja Nálunk, hogyha valaki képzésben vesz részt, 4 eurós óra költségtérítést kap. Hát mondjátok meg, mondják meg nekem, hogyan tud egy család fel, fenntartó 4 eurós óra bérből, még ha a képzésre is adják egy családot fenntartani. Ami pedig az globalizációs alkalmazkodási alapot illeti, Látni kell, hogy melyek azok a cégek. Az a kérdés, hogy az Európán kívüli verseny okán mely cég zár be. De tegyük fel másként a kérdés: Sok cég, aki csődbe ment, a saját tevékenységét maga vitte külföldre. Tehát voltak éppen a delokalizáció, a termelés külföldre vitele általuk került végrehajtásra. Ők vitték külföldre a termelést. Aztán a TTIP-ről is szeretnék szólni illetve a Kínának adott kereskedelmi kedvezményekről. Elképzelhető, hogy több millió munkavállaló veszíti el ezen kereskedelmi megállapodások következtében a munkáját, ezeket akarjuk majd kompenzálni a globalizációs alkalmazkodási alapból. Úgy gondolom, hogy az alkalmazkodási alap nem tud mindent lefedni, például a fiatalok, fiatal munkanélküliek helyzetére sem ad kellőképpen választ. Végezetül pedig diszonásnak tartok valamit. 2007 és ma, a mai nap között exponenciálisan nőtt az EGF-be benyújtott kérvények száma. Másrészt a munka világába visszavezetett munkavállalók számadata nem kielégítő. És van egy utolsó észrevételem, aztán be is fejezem, de ez nagyon fontos. A kis cégek egész egyszerűen kikerülnek az EGF horizontjából. Mire teszünk javaslatot? Legyünk becsvágyobbak, bátrabbak, és ennek érdekében én egy javaslatot fogok előkészíteni, illetve mielőtt még az EGF-hez fordulnánk, Próbáljuk meg megvédeni a cégeket, mielőtt még csődbe mennének, ne kapkodjunk fűhöz, fához, hanem próbáljuk meg a még működő, Európában működő cégeket megőrizni, máskülönben az egyetlen alternatíva tényleg a segélyezés lesz. Ugyanakkor, hogyha valaki tudatosan delokalizálja a tevékenységet, és előtte vagy utána európai alapok támogatását élvezte, hát ez tőlük hajtsuk be vissza, hajtsuk, fizessék be újra a támada, támogatásokat, hiszen nem egy olyan eset volt, hogy megkapták a szociális alaptámogatást, majd egy év múlva az Európai Unión kívülre vitték a termelést, hát tőlük igenis követeljük vissza a támogatásokat. Harkin kollégának eljuttatom majd az észrevételeimet, és persze az árnyék jelentéstevők ülésen örömmel dolgozom majd vele együtt. Thank you. Mara Bisotto is not... Köszönöm, Bisotto kolléga nincs itt. Mártán úr. Ja. Köszönöm szépen. Mindannyian tudjuk azt, hogy a globalizációs alap célja az volt, hogy a destruktív hatásokat kiegyenlőtsük, amelyek a munkavállalókat érintették. A megszűnt munkahelyeket nagyon gyakran váltják fel újonnan létrehozott munkahelyek, és nagyon nehéz a régiók helyzete, a fiatalok nem igazán mobilak, és az idősebbek pedig munkanélküliek. Ezen kívül ismeretes az, hogy számos régiót különösen sősen érintett a globalizáció, érintettek a globalizációs hatások, a kereskedelmi politikák áldozataivá váltak, amelyeket önök határoztak el, európai szinten határoztak el. Itt a szabad kereskedelmről beszélek például, Nagyon gyakran az ártajtók mögött zárnak a tárgyalások, mint például a TTIP-ekről. A Zsila asszony elmondta, hogy Kína szerepe milyen meghatározó, Kína is felelős az Európában megszűnt munkahelyekért részben. Másrészt pedig úgy érzem, kezelnünk kell a globalizáció pervez hatásait, és nem az okok dolgokkal kell foglalkoznunk. És el szeretném mondani még azt, hogy gyakran lehetjük a pénzt úgymond távozni, például egy kiigazító alap keretében, viszont a célzottak, például a görögök ezt sose kapják meg, tehát gyakran úgymond elpárolog a pénz, és ez egészen elképesztő. Folyamatosan támogatjuk ezeket az alapokat. A francia képviselőként el szeretném mondani ezt, hogy Franciaország nettó hozzájáruló 10 milliárd eurót fizet az alapban, tehát tulajdonképpen, ha megszavazzuk ezt az alapot, akkor ezzel visszaszerezzük adófizetőink egy pénzét részben, viszont a 20 milliárdból csak 12 milliárd folyik így vissza. Harkén asszonynak gratulálni szeretnék a munkájához. Nagyon komoly, objektív munkát végzett. Nem bújik meg, úgymond a saját árnyéka mögött. Elmondja azt, amit gondol, és mindez nem működik. Nincsen megfelelő adat ahhoz, hogy értékeljük a, az alapot, a jelenleg elemzések túlságosan homályosak, túlságosan sok audit, készített, eh, négy eh, ilyen jelentés készült eh, Írországban például, kifizeti meg mindenek a költségeit, és kinek a profitját eredményezi ez a pénz, a nagy multinacionális cégek érdekeit képviselik, Nagyon fontos a KKV-knak juttatni ezt a pénzt, hiszen ők hozzák létre a munkahelyeket. Three members wants the floor. Oh. amennyiben további hozzászóló a képviselő között nincs talán a bizottság, és utána Harkin asszony. Amennyiben hogyha nem akarnak tolmácsok nélkül maradni, akkor kérem tömören fogalmazzanak. a radikálisok karikatúrájában kell az igazságot keresni. Az első kérdés, az első dolog, amit el szeretnék mondani, köszöntet szeretnék mondani Herkén asszonynak munkájáért. Sajnos nem olyan európai tapasztalatokra tettem szert, mint ő. Egy ideje szoros figyelmen követtem ezt a témát, a másik oldalon dolgozom, sejtek létrehozására a tagországokban, és elégedett voltam azzal, amikor elhangzott az, hogy végre Belgium megértette azt, hogy hogyan működik az EGF, a belga rendszer működését illeti, illetően itt a szociális partnerekkel történt egyeztetés után került ez a rendszer felállításra, a közszolgálattal együtt, és um, privát partnerekkel, szakszervezetekkel, munkáltatókkal, és éppen ez egy struktúrált javaslat születhetett. Sajnos a másik oldalon intézményesítettük a működés egy részét, és hogy ez törvény ez szabályoz, ez nem teszi jobban befogadhatóbbá a dolgot, tehát nagyon fontos, hogy az addicionalitás elve továbbra is érvényesüljön, tehát mindez kiegészítse mindezt amit egy tagország már végez, aggódtunk a munkavállalók sorsa miatt. A költségek nagy része lefedett Belgium esetében, illetve gyakran a szociális partnereket is érinti mindez. De ha mindenki hasonlóképpen működne, mint ez a belga rendszer, akkor jobban le tudnánk fedni a munkavállalók igényeit helyi szinten. Egy dologra felhívnám a figyelmet, és lehet, hogy ezt módosítani, javítani kéne a rendelet kapcsán, a munkacsoportban folytattunk egy vitát az EGV, egf kapcsolatban az értékelések miatt. Az külső, belső értékelésekről is esett szó. Én szeretném azt, hogyha a bizottság jobban tisztázhatná, azt jobban tisztázná azt, amit is tartalmaz a 20-as bekezdés rendeletnek, és megvizsgálná azt, hogy a külső értékelésekre szükség van-e, ha ezt a rendeletet, ezt a bizonyos 20 cikket nem változtatjuk meg, akkor a bizottságnak alá kell támasztani azt, hogy miért kér külső értékeléseket, és európai parlamenti képviselőként oda kell figyelnünk arra, hogy megfelelően megvalósul a rendelet. én szeretném azt, hogyha ezen módosítana a bizottság, ha nem módosítjuk a rendeletet, akkor a bizottság támaszza alá azt, hogy miért, milyen esetekben kér külső értékeléseket. Ami a politikai megközelítést illeti, én azt gondolom, hogy az alap ma tulajdonképpen palliatív megelőző jellegű intézkedés, és nem értek egyet Malmström biztos asszonynal, amikor az új kereskedelmi stratégiájában azt mondja, hogy igen, meg fognak szűnni bizonyos munkahelyek, és az EGF feladata az, hogy itt beavatkozzon. Én nem így látom a dolgokat. Azt gondolom, a nemzetközi kereskedelmi megállapodásoknak megfelelően kell eljárnunk ne lássunk mindent feketén, ahogy ezt Mártin úrtól hallottuk, hanem elemezzük a nemzetközi kereskedelem lehetőségeit, ennek pozitív és negatív oldalait, hogy ne hunyunk szemet bizonyos ágazatot, ágazatok felett, ahol igenis hatásra lehet ez munkahelyekre nézve. A régiók szintjén, bizonyos ágazatok szintjén megfelelő intézkedésekre van szükség, amelyeket leginkább érint a globalizáció, tehát a bizottság stratégiájában, kereskedelmi stratégiájában megfogalmazott, hogy én nem értek egy, ezzel egyet, igenis ki kell bővíteni az EGF kapacitását azért, hogy bizonyos helyzeteknek elébe tudjunk menni. Itt a kínai e, gazdaságos szó esett, a 250 e, ezer munkahely meg e, szűnése, viszont a szakmai ágazatot 3 millió munkahely elveszítéséről beszélnek, tehát a kettős szám között óriási különbség van, és igenis eljött az ideje annak, hogy a régiók megkaphassák a megfelelő eszközöket arra, hogy küzdjenek egy olyan dologgal szemben, amely igenis bekövetkezhet. Tehát sokkal több eszközre, pénzre van szükség, forrásra ezekhez a feladatokhoz. A második pont az értékelésekre vonatkozik. Én azt gondolom, hogy amikor értékelést készítünk, például egy régióban mondjuk egy vállalkozás bezárja kapuit, itt nagyon fontos a konverzálási eh, sejtekre helyezni a hangsúlyt, hogyha ugyanannak az ágazatnak az összes vállalkozása egy monoszektorális környezetben, tulajdonképpen 80%-osnak kéne lennie az áthelyezéseknek, de ez teljes mértékben elrugaszkodik a valóságtól. Tehát a regionális valóságot tartsuk szem előtt, lehet monoszektoriális helyzet is egy adott régióban, és ez nélkülözhetetlen a ágazat túlélése szempontjából. Ma délelőtt találkoztam a kereskedőkkel, és őket a, egy adott régióból való kivonulás nagyon súlyosan érint. Tehát a helyi kereskedők hogyan nem férhettek hozzá az EGF-hez, hiszen itt közvetlen hatása volt az ő régiókra nézve az úgynevezett elsivatagosodásnak. Tehát vannak olyan ágazatok, amelyek teljes mértékben eltűnnek, tehát itt igenis vannak olyan dimenziók, amelyeket integrálni kell. Nem csak egy adott ágazathoz kapcsolódó KKV-k esetében, hanem olyan kereskedők esetében is, amelyek igenis egy az adott ágazat halottat új élettel tölthetik meg. És az utolsó megjegyzésem, 35%-os beavatkozási küszöb olyanok esetében, akik elveszítik munkahelyüket. Az Európai Globalizációs Alap nem eszköz arra, hogy kompenzálja azokat, akik bevételtől esnek el, viszont szóval nagyon nehéz dolgozni olyanokkal, akik nem hogy elveszítették munkahelyüket, hanem még súlyos helyzetben is vannak, tehát nem tudnak munkát találni. Tehát, hogyha nem adunk nekik bevétel támogatást, akkor egy olyan helyzetbe kerülünk, ahol a helyi fejlődésnek szabunk gátat, és ezt akadályozzuk. Azt gondolom, hogy nagyon fontos rugalmasnak maradni, azzal kapcsolatban, hogy a bevételeket figyelembe vegyük olyanok esetében, akik munkájukat elveszítették, és ezt kompenzáljuk az EGF-ből. Köszönöm. Acsi. Murás Atyászony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Első megjegyzésem. Marian Harkinnak munkájáért köszönetet szeretnék mondani. Kitűnő munkát végzett, az EGF-et kitűnően ismeri, és a téma egy nagyon ismerőjeként, tisztességes hozzáállásaként igenis dicséretet érdemel. Az első megjegyzésem. Azt gondolom, hogy ez még nem hangzott el, de kitérnék rá. Ez az, az EGF-et félreismerik a legtöbben. Vajon ez azért van-e így, mert európai szinten nem tudjuk megfelelően promotálni az alapot, viszont túl sokszor láttam, túl sok tagországi minisztert láttam, akik egyetlen nem ismerik ezt az alapot. Holott nekik kéne azoknak lenniük, akik támogatják ezeket a projekteket nemzeti szinten, európai szinten, regionális szinten sem ismerik ezt az alapot Ören asszony pont erről beszélt, és végezetül pedig azért nem ismerik, vagy ismerik az EGF-et, mert nem akarják promotálni, nem akarják eh, hírét kelteni, vagy más okai vannak mindennek. Én igenis eh, kiállok az EGF mellett, ezt meg szeretném védeni. 2007 óta követtem, és láttam, igen, és pozitív hatásait a munkavállalók körében és a vállalkozásokra nézve is. Ha jól használják az LGF-et, e jól valósítják meg, akkor igenis segít abban, hogy munkahelyet eh, találjanak eh, újból ezek az emberek. De nagyon fontos modernizálásra, vállalkozási modernizálásra használni az lgf e et új gyártási sorok létrehozására, azért, hogy az átképzett munkavállalók megfelelő munkahelyet találjanak. Tehát úgy érzem, hogy igenis hozzáadott értéket képvisel az EGF. Egyetértek mindazzal, ami az ellenőrzésekkel kapcsolatban egye elhangzott, kedves Marian, igenis túl sok ellenőrzést láttam. Felmerül a kérdés, hogy 6%-os a működési költség, és ezt talán össze kell vetni azzal, hogy mennyi ellenőrzés van. Tehát nem gondolom, hogy itt a 6%-hoz ragaszkodnunk kéne az ellenőrzések tükrében. És a harmadik megjegyzésem az a kedvezmény, az a profit, amit a KKV-k és a kedvezményezettek élvezhetnének az EGF-ből. Amikor a régiókban dolgozunk, amelyek szenvednek, vagy adott cégeknél, itt láttunk KKV-vak, amelyek igenis profitálhattak az EGF-ből, és ez segítette őket. Van néhány uh, példa a fejemben, például Spanyolországban a faágazat, Portugálban textilágazat, voltak ilyen ágazatok, és itt a KKV-k hozzáférhettek az EGF-hez. Tehát azt gondolom, hogy ezeket a példákat támogatnunk kell, hiszen nem lehet, hogy ez az alap egy olyan alap, amely csak a nagyvállalkozásokat segíti, a munkavállalók a régiókban, vagy az ágazatokban nagyon fontos, hogy hozzá kell, hogy férjenek az EGF-hez átképzés esetében. Nagyon fontos, hogy az EGF fejlődése világos, látható legyen, és a munkavállalókat segítse, akik elvesztették munkahelyüket. Éppen ezért abszolút támogatom, mert harként nagyon fontos, hogy világos számadatokat lássunk mindezzel kapcsolatban. Lenne egy kérdésem is, ez a kérdés pedig a, az EGF-re vonatkozik, és a válságra. Bizonyos akadályokat sikerült elhárítanunk a válság legnehezebb időszakában, és azt gondolom, hogy ma bizonyos ágazatokban bizonyos ágazatokban ezt fejben kell tartanunk, ha nem, akkor össze fogjuk keverni az EGF-et más alapokkal, és e, itt nem a szociális alapról van szó. Például én ellenzem azt, hogy mindent összekeverjünk, például az e, Európai Szociális Alapot és az EGF-et. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen, Krisztensen kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen az előadónak én is a jó tervezetet. Egy fontos változtatást szeretnék elérni a hatodik bekezdésben az EGF fel lehetne használni a munkahelyek elvesztése esetében, hogy adott esetben EU szinten eldöntött kereskedelmi stratégiák miatt. Ezt nem tartottam tisztességesnek, sem a munkahelyek, sem a munkavállalók szempontjából, hiszen itt kereskedelmi vitákból kell kiindulni. Ez nem egy vállalat rossz döntése, nem a munkavállalók döntése, de a terheket nekik kell viselniük, ők a tényleges vesztesei ennek. Vegyük például az orosz embargót, annak ellenére, hogy Korlátozott az európai gazdaságra gyakorolt hatás, azért az élelmiszeripar igencsak érintve van a következmény az volt, hogy kisebb csoportok viselik a költségeket a folyamatos EU-Oroszország közötti konfliktus miatt. Több ezer munkahely tűnt el, de az embargó különböző ágazatokat, országokat és régiókat különböző módon érint Európán belül. Ezért azt gondolom, hogy egy célzott EGF alkalmazásról kéne dönteni a parlament Parlamentnek, hogy felhívást intéznie, és meg kell nézni, hogy mely vállalatokat és mely munkavállalókat érint egy-egy lépés. Remélem, hogy sikerül itt ez támogatást szereznem széles körben. Kíván az Európai Bizottság hozzászólni, mielőtt Harkin asszony kap még szót? Parancsolja. Nagyon rövid leszek, ön is azt kérte, hogy tömören fogalmazzunk. Szeretném először elmondani, hogy a Harkin jelentés egy hasznos jelentés, és azt hiszem felismeri az új rendeletben szereplő változtatásokat, az eddigi hiányosokat szeretik meghaladni, amiket a 2013-as időszakban megalapítottunk az Európai Globalizációs Alap egy szolidaritási eszköz sürgős helyzetekre, nehéz helyzetekre a munkaerőpiacon, de emlékeztetni szeretnék arra, hogy az Európai Szociális Alap beruházási prioritásokat jelöl ki ezzel a vállalatokat segítjük, és igyekszünk megelőlegezni a változásokat. Az Európai Globalizációs Alap nem kívánja letenni a globalizációs kereskedelmi változásokból adódó nehézségeket, mert ezekkel számolni lehet. Azt gondoljuk, a 100% teljesítés egyébként nem reális, 100% fölé egyszerűen nem lehet menni. A kvantitatív célzott pedig, cél, pedig amit a tagállamok meghatároznak, egyre több információkat kérnek a tagállamoktól az új rendelet keretében. Hat hónapon belül az intervenció befejezés követően egy végső jelentés születik majd. Itt felhívnám a figyelmet bizonyos tagállamokra, amelyek elutasították a transzparens fellépést a jelentkezéseik során, a pályázataik során, de vannak olyan tagállamok, amelyek hozzáférhetővé tették a nyilvánosság számára ezeket az információkat. Ez egy jó példa véleményem szerint. Évente kétszer egyébként találkozott szervezünk az Európai Globalizációs alap nemzeti koordinátoraival, és ilyenkor azt kérjük őket, hogyha egy hát tagállam jelentkezni kíván, és az előkészíti, akkor 4.2-es lehetőségekkel éljünk, a 4.2-es cikkből, kis és középvállalatokra hivatkozik ez, hogy administratív hiányosak esetén igyekezni kell őket segíteni egy minden előtt kisebb vállalatoknak van ez javára megfelelő támogatást kívánunk nyújtani a tagállamoknak, a koordinátorok gyűlésén be lehet mutatni, milyen esetekről van éppen szó, és azt gondolom ez egy eh, jó lehetőség a tagállami képviselők számára, hogy milyen reális esetek állnak fenn, amelyeket már eddig is finanszíroztak. Úgy gondolom, hogy eh, az Európai Parlament is részt vesz az esetek megítélésében az EGF munkacsoport keresztül, és eh, azt gondolom a csökkentett határidőket is ö, ö, láthatjuk, esetről esetre vizsgáljuk mert Mind, minden esetre most azt gondolom, hogy ö, azon esetekről tudunk bizonyítékok adatokat begyűjteni, amelyeket finanszíroztunk. 39 esetről van szó, amiket elemezni tudjunk. Tehát ténylegesen korlátozott eset számára rendelkezésre nem hallottunk olyat, hogy eltűnne a pénz Európa globalizációs alapból, mert a végrehajtásra figyelünk, az Európai Bizottság auditokat is végez, ez egyértelműen kinyilvánítottuk ezt, hogyha auditokról van szó, akkor a, he, a bizottsági auditorok együttműködnek a nemzeti auditorokkal. De azt gondolom, hogy az eredményeket el is gyakran elfogadjuk a nemzeti auditorok jelentését és eredményeit. A Köszönöm szépen ezt a részletes jelentést. Harkin asszony esetében erről beszélhetünk a legtöbb pontban, nyilvánvalóan egyetértek vele, és azt gondolom, hogy mindig van fejlődési lehetőség, javulási lehetőség, több tapasztalatra, eredményre van szükség, és igyekszünk a lehető legjobban együttműködni a tagállamokkal. Köszönöm szépen, Harkin asszony, parancsoljon! Köszönöm szépen, két percben szeretnék hozzászólni. Nem akarok kitérni azokra a pontokra, amelyeket már megbeszéltünk. Figyelembe vettem azokat, amelyeket elmondtam. Olyan pontokra térek majd ki, amelyekkel, amelyekről eddig még nem beszéltünk. Az egyik olyan volt, amit ön is mondott, elnök asszony, az átstruktúrálás kérdése, a változtatások kérdése, erre jobban fogok figyelni. Nem tudom, hogy ez hogy fog működni, amit ön említ, de bizonyára érdemes beszélni róla. Ma számos képviselő beszélt arról, hogy jól, hogy vannak dolgok, amelyek jól ismertek az EU szintjén, meg van, amik nem ismertek, ehhez megfelelő információra van szükség, és ez a politikusok feladat. Azt hiszem egy dolog volt az EGF, additionality, a kiegészítés a cím, tehát az lgf nek ott kell, nem, nem, tehát az lgf nek és az EDF-nek megvan a maga szerepe, és azt arra kell alkalmazni, amire terveztük. Azt gondolom, hogy fontos elmondani, hogy sokan hozzászóltak, hangsúlyozták, hogy proaktív módon kell fellépnünk, hogy a kis és középvállalatok számára kívánunk kedvezményeket biztosítani és bizonyos tagállami jelentések elérhetők, mások kevésbé mi a parlament részéről biztos vagyok abban, hogy a transzparencia mellett teszik le a garast. Krisztiánzen kollégám pedig azt gondolom, hogy ennek a hatodik bekezdésnek a célja, hogy a, a jelenlegi javaslat a bizottság esetében azt jelenti, hogy bevonjuk a gazdákat, és és akkoriban egy Mercosur tárgyalás folyt, és úgy tűnt, hogy bizonyos ágazatokra a mezőgazdaságon belül ennek jelentősége lesz, ezért kívántuk ezt bevonni. Itt egy kicsit eltérő a véleményünk, azt gondolom, amiről már beszéltünk, azt gondolom, hogy a kereskedelmi biztosok a jelenlegi vagy a korábbi egy 150 milliós alap évente adott esetben bizonyos témákat felvethet, amelyeket javaslatok tesznek aktuálisát. Vannak itt kereskedelmi konfliktusok, adott esetben ezeket le, nem lehet, meg lehet vizsgálni, de mindent nem tudunk lefedni. Azt gondolom, hogy nézzék meg, amit leírtam, most nem akarok mindenre külön kitérni, azt hiszem, hogy egyelőre ennyit legalább ön megértette, hogy egy mély és átfogó elkötelezettséget kell mutatnunk a globalizációs alappal kapcsolatos munkában. A módosítók határideje április 25-e, nincs már messze. Május 24-én beszéljük meg, és Június 15-16-án szavazzunk, a plenárisan pedig 2016 őszén valamikor a nyári szünet után. Azt hiszem a napi rendet ezzel befejeztük, és holnap reggel újra találkozunk 9 órakor. Egy kereskedelmi megállapodással kezdünk az Európai Unió és Koreai Köztársaság azt hiszem jó kezdés. Holnap találkozunk. Thank you. I'm losing my voice. But it...